az áprilisi ülés jegyzőkönyvéhez vannak-e megjegyzések? Nincsenek megjegyzések a jegyzőkönyvhöz, akkor ezennel a jegyzőkönyvet elfogadjuk. Lenne néhány megjegyzésem. Ma van az Európa nap. Reggel Firenzében jártam,